ágazatokban. Rajter professzor urat üdvöz. üdvözöljük, aki a Holland Leideni Egyetem koreai tanulmányok professzora. Üdvözöljük Oteági asszonyt, aki a Spanyol Szakszervezeti Szövetség képzési és munkakultúrákért felelős tisztviselője, Albin Diering programmenedzsert a kutatóintézettől, és Giuseppe Juliánót az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságtól. Bolgár-horvát nincs ma a tolmácsolás között. A felsorolt előadók közül mindenkinek adunk mintegy 10 percet, majd ezt követően úgy gondolom, hogy a képviselői kérdésekre kerülhet sor, majd meglátjuk, hogy lesz-e ilyen. Talán lesz, aki beesik. Brajker úr, kérem, megadom önnek a szót. Jó estét kívánok mindenkinek. Ez egy meghallgatás, nyilvános, és az, hogy a kollégák nincsenek itt, meg kell, hogy mondjam, hogy elnézést kell kérjek mindegyikük nevében. Egyedül vagyok itt, annak ellenére, hogy ez egy rendkívül fontos megbeszélés, és nagy tiszteletű kép mm, előadókkal egy olyan problémáról beszélünk, amelyek ugyan nem súlyosak, de mégis megérdemlik hogy a kérdéseket feloldjuk, megbeszéljük, de teljesen egyrészt fontos, hogy itt legyünk, végighallgassuk, hiszen rendkívül fontos kérdések vannak. Kényszermunkáról van benne szó, 28 tagállamról, és úgy gondolom, hogy pont Olaszországgal kapcsolatban nagyon fontos, mert több millióan élnek rabszolgaságban szó szerint az életüket veszélyeztetik a munka, veszélyeztetik a munkakörülmények, kizsákmányolják őket, nincsenek jogaik, nincs védelmük. Minden, az itt nem lévők nevében elnézésüket kérem. Teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, és mint alelnök. Én is szeretnék elnézést kérni a meghívott vendégektől, hogy ilyen kevesen vagyunk itt. Nekem 15.30-kor el kell mennem a terrorizmusról szóló szakbizottságba, ahol koordinátor vagyok, úgyhogy elnézést kérek. Tudom, hogy ez a téma is fontos, de hát a terrorizmusról is beszélnünk kell. Valójában a kizsákmányolás kockázata nem csak Olaszországban létezik, hanem minden egyes Európai Uniós tagállamban, de ne is húzzuk a szót, már is megadom a szót Bröker úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai napon egy nem annyira egzotikus témáról, A kutatócsoportommal három éve dolgozunk ezen a témán, és én most a három legfontosabb következtetést fogom elmondani ennek kapcsán. Ami a koreai munkásokat illeti, ők mindannyian legálisan tartózkodnak itt az Európai Unióban, vagyis van munkavállalási engedélyük és van vízumuk, ami elvileg arra engedne következtetni, hogy nincsen semmilyen kizsákmányolás. Mi majdnem csak és kizárólag Lengyelországgal foglalkoztunk, de természetesen nem csak Lengyelországot érinti ez a téma, hiszen hogyha az összes alvállalkozást is figyelembe vesszük, és az úgynevezett félig legális munkaszerződéseket például az építőiparban, akkor további országokra is kiterjedhetne ez, hogy há, összesen hány munkavállaló, korai munkavállaló van az Európai Unióban, azt egyelőre nem tudjuk. A tagállami statisztikákat megvizsgáltuk, de nincs, nem áll minden adat a rendelkezésünkre. az a tény, hogy ezeknek a munkavállalóknak van munkavállalói engedélyük, és tartózkodási engedélyük, az még nem jelenti azt, hogy védelmet élveznének, ugyanis nagyon sokszor olyan helyi vállalatok alkalmazzák őket, amelyek Európai Uniós támogatásokat is kapnak, és ezekből a pénzekből kizsákmányolnak észak-koreai munkavállalókat. A az érintett tagállamok és Észak-Korea között több esetben van kétoldalú megállapodás, és itt most el is jutunk a második ponthoz, ugyanis nagyon sok esetben, ami ezekkel a munkavállalókkal történik, az egyáltalán nem nevezhető legálisnak. Ők maguk ugye egy diktatúra államból érkeztek, és nekik semmilyen joguk nincs azt kiválasztani, hogy milyen országba küldjék őket, elveszik az útlevelüket, elküldik őket valahová, és csak a, a helyszínen fedezik fel, hogy hova is érkeztek. Sokszor 12-16 órát dolgoznak egy nap, nem férhetnek hozzá az internethez, nem olvashatnak újságot, és nem beszélhetnek a helyi lakosokkal. Ezek az észak-koreai munkások összetartanak, együtt mozognak, rendkívül jó munkaerőnek bizonyulnak, ugyanis minden erőfeszítést megtesznek, soha nem mondanak ellent, és körülbelül annyi pénzt kapnak, hogy cigarettát és sört vegyenek belőle, és így élnek évekig, sohasem reklamálnak, sohasem kérnek több fizetést. Sokszor három öt évig, vagy bizonyos esetekben hosszabb ideig is itt vannak az Európai Unióban. A munkakörülményeik annyira rosszak, hogy sok ilyen koreai munkavállaló megsérült, volt, aki halálos balesetet is szenvedett. Ezekért a személyekért az észak-koreai állam felel, és a biztonsági felszereléseket, biztonsági hevedereket sok esetben nem volt hajlandó beszerezni a koreai állam, és így biztonsági felszerelés és védőfelszerelés nélkül kell nagyon kockázatos munkaköröket betölteniük. Ez az Európai Unióban illegális, tehát senki sem dolgozhatna így, és az a tény, hogy ennek a diktatúrának a szociális és ideológiai vonulatait exportálják ide az Európai Unióba, az elég megdöbbentő. Tehát ezeket a személyeket arra kényszerítik, hogy ilyen körülmények között dolgozzanak, semmilyen módon nem kritizálhatják sem a munkakörülményeket, sem magát Észak-Koreát, tehát nekik maximálisan lojálisnak kell maradniuk a rezsimhez. Mint ahogy mondtam, ezek az észak-koreai munkások általában együtt maradnak, nem beszélnek senkivel, és sohasem hívják fel a figyelmet arra, hogy milyen munkakörülmények között kell dolgozniuk. Mint ahogy elmondtam, 12-16 órát dolgoznak. Arra is volt ö, példa, hogy egyhuzamban 24 órát dolgoztak annak érdekében, hogy tudják tartani a határidőket. A hajóépítésben vagy építkezésben dolgozók számára ez rendkívül kockázatos, nem lehet ilyen hosszú ideig biztonságosan dolgozni egy ilyen kockázatos területen. Azok az észak-koreaiak, akiket elküldenek ide az Európai Unióba, otthon kell, hogy hagyják a családjukat Észak-Koreában, sok esetben feleség és egy vagy két gyermek marad otthon. Nincsen lehetőségük arra, hogy a gyermekeiket magukkal hozzák, sőt, tulajdonképpen a gyerekeket túszul ejti és túszként tartja az észak-koreai állam. Az Európai Unióban bárki felmondhat, vagy csatlakozhat egy szakszervezethez, nyilván erre nincsen lehetőségük az észak-koreaiaknak. És még van egy harmadik pont, amit szeretnék elmondani. Az Európai Unión belül a munkahelyi kizsákmányolás ellen minden tagállamban fellépünk, és teljes mértékben megengedhetetlen az, hogy legálisan itt dolgozó harmadik országbelieknek ilyen munkakörülményeket kelljen elviselniük. De hogy mit is tehetnénk? Először is a munkahelyi ellenőrzéseket kellene szigorúbbra fogni, hogy össze lehessen gyűjteni tényleg annyi bizonyítékot, amely alapján láthatjuk, hogy hogyan dolgoznak ezek a személyek, hányan vannak, és hogy mit lehet tenni az érdekükben. A valóságban azonban az történik, hogy a munkahelyi ellenőrző hivataloknak semmilyen erejük, semmilyen szavuk, semmilyen hatalmuk nincs, még akkor sem, hogyha valamilyen szabálytalanságra találnak. Egy következő megoldási lehetőség a következő. 2016-ban az első jelentésünk után nagyon sokat beszéltünk erről. Tulajdonképpen itt politikai nyomásgyakorlásról van szó. És amikor folytattuk ennek a tanulmánynak az elkészítését, akkor azt láttuk, hogy nagyon sok kizsákmányozolt személy van, sokaknak egyáltalán nincsen szabad idejük, van olyan, hogy egy hét alatt csak hat szabad órát kapnak, soha sincsen betegszabadság, illetve hogyha betegség miatt nem tudnak dolgozni, akkor nem is fizetik ki ezeket a napokat, volt, hogy 50 eurót kaptak egy hónapra, és a legszörnyűbb büntetéseket kaptak abban az esetben, hogyha nem voltak halandóak ilyen munkakörülmények mellett dolgozni. A papírokon természetesen nem ez szerepel, ugyanis a papírokon az áll, hogy tartózkodási engedéllyel és munkavállási engedéllyel legálisan foglalkoztatott személyekről van szó. Úgy tűnik, hogy a munkahelyi ellenőrzéseket végzők nem mentek ennél messzebbre, megnézték a papírokat, és továbbáltak. Tehát tulajdonképpen egy párhuzamos világ jött létre. Az egyik világban ezek a harmadik országbeli állampolgárok itt legálisan és papírforma szerint dolgoznak, Ugyanakkor a valóság az, hogy ezek az emberek szörnyű munkakörülmények között dolgoznak, és nem mehetnek el, nem tudnak véget vetni ennek a szörnyű helyzetnek. Hiába mutatják a papírok azt, hogy ezeknek az embereknek van vízumuk és munkavállalási engedélyük, a valóság egészen más. És összefoglalásképpen azt szeretném elmondani, hogy nagyon régóta dolgozunk államok által finanszírozott vízumokról és munkavállalási engedélyekről. Itt ugye harmadik országos munkavállalókról van szó, akik az Európai Unióba érkeznek. Sajnos az észak érkező munkásokról semmilyen bizonyos statisztikánk nincsen, amennyiben hosszú távú tartózkodási engedélyt, vagy korlátozatlan időre szóló tartózkodási engedélyt kapnak, sajnos nem szerepelnek a statisztikákban, ezért nem tudjuk megtippelni, hogy körülbelül hány személyt érint egyáltalán ez a kérdés, és úgy látom, hogy lejárt a 10 percem, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Professzor úr, nagyon érdekes volt ez a téma, tulajdonképpen beszélhetett volna egy kicsit még többet is. Azt javasolnám, hogy hallgassuk meg a kérdéseket Laurának, hogyha van kérdése. Nekem egyébként van kérdésem, hogyha másnak nincs. Tehát azt hallottuk, hogy ezeknek a személyeknek legális, szabályos tartózkodási engedélye van, Elhangzott, hogy három-öt évre jönnek általában, és sokszor 12-16 órát dolgoznak egy nap. Ugye itt van nekünk a kiküldetésről szóló irányelvünk, mondjuk egy ekvadori személyről, akit egy spanyol ügynökség Franciaországba szerződtetett mezőgazdasági munkára. Ezek elég bonyolult képek, de mondjuk, hogyha nevén nevezzük a gyereket, akkor jó lenne, hogyha megmondaná, hogy pontosan melyik tagállamokba érkeznek ezek a személyek, és milyen munka közvetítő iroda közvetíti ki őket. Ez egy nagyon bonyolult rendszer. Észak-koreai vegyes vállalatok, ugye valamelyik tagállammal közös vállalkozásban kölcsönzik ki a munkásokat munkaközvetítőn keresztül, akik csak ezzel foglalkoznak, ezek nagyon kicsi cégek, ezek a kis munkaközvetítők, és kiközvetítik azokhoz a cégekhez, e, akik foglalkoztatják őket például egy hajógyár, amely fel, ami, amelyiknek szüksége van a munkásokra, elmennek a munkaközvetítőhöz, és itt láncszerűen mindenki másra mutogat. Van az eredeti vegyes vállalat, és aztán a munkaközvetítő. Hát igazából egy jogi szakértőt kellene kérni, mert én meg nem tudom megmondani, hogy ki igazán a munkáltatója ezeknek az embereknek. Ezek ilyen áll, vagy fiktív cégek, de hát hogyha egy hajógyárban dolgoznak, akkor elvileg a hajógyára foglalkoztató. De lehet, hogy jogilag mégsem. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy ki áll az egész piramisnak a tetején, tehát valahogy ugye fel kell göngyölítenünk az alvállalkozók sorát. És akkor most nézzük a következő hozzászólónkat, a CCOO spanyol képviselőit parancsoljon. Sí. Buenas tardes a Üdvözlök mindenkit, nagyon köszönöm a meghívást. Szeretném előre bocsájtani, hogy még mielőtt konkrét munkakörülményekről fogok beszélni, amelyek közepete kizsákmányolnak munkavállalókat, szeretném az egészet kicsit kontextusba helyezni, hogy jobban megértsék, a, miről beszélek, elmondanám, hogy milyen gazdasági ágazatokról van szó. A gazdasági válság, illetve a megszorítások eh, politikája okozta azt, hogy a munkáltatók és a munkavállalók rosszabb helyzetbe kerültek, nőtt a munkanélküliség, és általában is romlottak a munkafeltételek a munkavállalók számára. Egyre bizonytalanabb feltételek között dolgoznak, leértékelődött a munka az elmúlt tíz évben, mert egyre bizonytalanabbá váltak a munkakörülmények és nem egyenlően oszlik meg a munka. Ugye nyilvánvalóan vannak olyanok, akiknek különösen gyenge a pozíciója, a bevándorlók, fiatalok, nők, illetve az alacsony képzettségi munkavállalók. A férfiak és a nők közötti bérkülönbség, és minden indikátor az elmúlt évekből azt mutatja, hogy a különbségek egyre, egyre nőttek bizonyos csoportok különösen veszélyeztetettek, sok esetben jellemzően nők alkotják az ilyen különösen hátrányos helyzetben lévő munkavállalói csoportokat. Sok új munkavégzési forma terjed el, otthon végzett munka, aztán az idegenforgalomban, a vendéglátásban, szállodákban, vagy családoknál háztartási munkát végzők, is. a statisztikák szerint a legalacsonyabb bért kapó csoportokban dolgozók vannak ilyen nehéz helyzetben, és még ez a nagyon alacsony bér is az elmúlt tíz évben 22 kal csökkent. Ezek riasztó számok és most már a foglalkoztatottak 27%-a ilyen rugalmasan dolgozik, tehát határozott idejű munkaszerződésekkel. Ezzel mi spanyolok második helyen állunk az átlagérték 14 százalék, tehát ez csak a fele a spanyol adatnak. És mindez azért befolyásolja a munkakerülményeket. A rövid, közép távú szerződések lehetnek akár csak 10 napra szóló, vagy 12 napra szóló szerződések, vagy egy hónap, vagy 50 nap, különböző időtartamúak ezek a határozott időre szóló munkaszerződések. A társadalomban azt is látjuk, hogy a jóléti állam egyre több helyen, több vérsebből vérzik, nagyok a hiányosságok, szociális problémákra nincs gyógyír, egyre nagyobb csoportok esetében. Még a magasabban képzett munkavállalóknál is sok a probléma, E, például az informatikusok vagy a mérnökök e, is most már abban a csoportban tartoznak, akiket, akiket nagyon negatív hatások érnek. E, intézményi változások is zajlottak, változott az intézmények struktúrája, a munkahogyi kapcsolatok a különböző munkaerőpiaci reformok után e, egyre e, rosszabb minőségűek lettek. E, romlott a kollektív tárgyalások rendszerének a minősége is, és most már beszélhetünk arról, hogy ha egy vállalatnak nem, nem is kényszerül már betartani a kollektív szerződésben rögzített megállapodásokat és feltételeket. Ez annak is betudható, hogy nem történik meg a kollektív szerződések kiterjesztése az összes munkáltatóra. A munkáltatók külön-külön tárgyalgathatnak, nincsenek ágazati kollektív szerződések. Megváltoztak a körülmények annak köszönhetően is, hogy a vállalatok egyre többször különböző szolgáltatásokat nyújtanak, ugyanakkor ez mindig együtt jár azzal, hogy egyre romlanak a munka körülmények, és egyre többen dolgoznak kollektív szerződés nélkül. A szállodaiparban például nagyon sokan dolgoznak Spanyolországban, szállodákban, és ez a körülmény igazából megváltoztatta az itt dolgozóknak a körülményeit. Most már egyre inkább kiszolgáltatottak, és majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy kizsákmányolják őket. Az outsourcing, a kiszervezés, hogy ez egy új munkaszervezési módszer, nagyon különbözik a korábbi modellektől. Most már bizonyos szolgáltatásokat kiszerveznek a vállalatok, a fő vállalkozó, vagy egy vállalat például a takarítási munkákat kiszervezi egy, egy alvállalkozónak, de most már odaig jutottunk, hogy valamikor a vállalat fő tevékenységét is kiszervezik, tehát a pénzügyeket, a marketing részleget. Ezek a kiszervezések az outsourcing azután oda vezetnek, hogy vannak olyan ágazatok, amelyekben eh, ha különösen gyakori a kiszervezés, akkor eh, hirtelen, mintha egy más kollektív szerződés alá tartoznának, eh, vagy a korábbi kollektív szerződés, ami alá még az első vállalat vagy a fővállalkozó tartozott, nem érvényesek többet azokra az alvállalkozókra, nekik a kiszervezések után végzik ezeket a feladatokat. Vannak olyan vállalatok, amiket kimondottan az a célral alapítanak, hogy ilyen kiszervezett tevékenységeket végezzenek, és most a piacon kínálják az ilyen szolgáltatásokat vállalatok. Tehát az ilyen szolgáltató cégek, akik legkülönbözőbb szolgáltatásokat nyújtják, olyan helyzetet teremtettek, hogy most már követhetetlen, hogy hol melyik kollektív szerződés érvényes. Ennek következtében csökkennek a bérek, és egyre nagyobb a veszélye a kizsákmányolásnak. Magyarországon több mint másfél millió munkavállaló éppen ezért már nem tartozik kollektív szerződés alá. És néhány év alatt alakult ki ez a nagyon magas szám. Ezek a az úgynevezett szolgáltatás nyújtó cégek azt mondják, hogy mi nem a kollektív szerződések modelljét alkalmazzuk, a korábbi szabályokat. Ezeknek a vállalatoknak a többsége nem is köt kollektív szerződést. A következő lépés azon az úton, hogy megszabaduljanak úgy most a szabályoktól, a szabályozástól, az az, hogy kötnek egyfajta üzemi megállapodást, az az egy saját szerződést a munkavállalókkal. De ennek az üzemi megállapodásnak tulajdonképpen az egyetlen feladata, funkciója, hogy még rosszabb munkafeltételekben állapodjanak meg a munkavállalókkal, és ezekben a speciális szolgáltató cégekben egyre alacsonyabb béreket fizetessenek. A korábbi munkakölcsönző vagy közvetítő cégek is nagy változásokon mentek keresztül. Korábban ugyanis ugyanolyan munkafeltételeket kellett nyújtaniuk, mint a fő vállalatoknak, a rendes vállalatoknak. Most viszont megpróbálnak ezen változtatni a munkakölcsönzők. És éppen ezért mondom azt, hogy nagyon sürgős feladat vár ránk, ezt a modellt mindenképpen minél gyorsabban meg kell változtatni, jó minőségű munkahelyekre van szükség, lehetőségre, hogy a bérkövetelésekkel előálljunk, mert máskülönben csak tovább csökkennek, csökken majd a munkavállalók jövedelme. Merci, madame. Euh, vous pouviez aussi... Köszönöm szépen, tulajdonképpen ön is beszélhetett volna hosszabban, úgyhogy mindenki nagyon hosszú utat tett meg, hogy ide jöjjön, és mindenkit szeretném megnyugtatni, hogy akik hozzám képest itt balra ülnek, ők a képviselők asszisztensei, akik mindent feljegyeznek és továbbadnak a képviselőknek, és az én jobbomon pedig az Európai Bizottság képviselői ülnek, nem tudom pontosan most a neveket, de itt van az a személy is, aki a kiküldetési irányelvért felelős, úgyhogy látható, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk a téma irányába. Természetesen a kizsákmányolás minden formájának szeretnénk véget vetni. Van esetleg kérdés? Akkor én szeretnék feltenni egy kérdést, illetve inkább egy megjegyzést szeretnék tenni. Ami számomra nagyon érdekes volt az ön előadásában, az az, hogy ugye a nők kizsákmányolásának kapcsán tudjuk, hogy és nagyon örülök, hogy Morán Sártyi asszony megérkezett, aki koordinátor volt a kiküldetési irányelv kapcsán. Tehát ott tartottam, hogy a nők, akik ugye dolgozni mennek, nem feltétlenül azért mennek dolgozni, mert ezt kívánják, hanem azért, mert egyszerűen pénzre van szükségük. Éppen ezért fontos, hogy ne engedjük meg az általános munkakörülmény romlást az Európai Unióban, hiszen tulajdonképpen a mobilitásnak éppen az a lényege, hogy jobb munkakörülményekhez jussunk, és a nők kizsákmányolása ellen duplán is fel kell lépni. Köszönöm szépen a bevezetőt. Valóban szakmai pályafutásom során foglalkoztam már én is a nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségével, és azzal, hogy a vállalatok hogyan alakultak ki, hogyan állapodnak meg a munkavállalókkal, hogyan kötelezik el magukat az esélyegyenlőség iránt. 2007-re vonatkozóan már voltak jó köztes eredményeink, ezeket természetesen nem szabad elfelejtenünk, bár nem kiváló eredmények, de mégis vannak eredmények. Most egy súlyos gazdasági válságban vagyunk, a társadalom pedig, ahogy látható, ez a kérdést gyakran elfelejtkez, erről elfelejtkezik más fontosabbnak tűnő kérdés javára. A rossz perspektívákról beszéltek, és azt kérdezem, hogy a nők hátránya nem csak a munkaerőpiacon, hanem általában a, a társadalomban mekkora. És hát vannak olyan társadalmak, amelyek, vannak olyan társadalmi rétegek, amelyek eleve a kizsákmányolás kockázatának a, ki vannak téve. Az intézményi keretek másképp kellenének, hogy működjenek. Másként működnének, hogyha nem nőkről lenne ilyen helyzetben szó, de ha nőkről van szó, például azt is jelenti, hogy hagyományosan nők által végzett munkát végeznek ma is a nők, és a szakmai képességeikhez képest sokkal rosszabb a munkaerőpiaci megítélésük. Ez a nemi különbség a munkaerőpiacon. Órákon át tudnék beszélni erről, de ha van még kérdés, akkor azokra is kitérhetünk. Merci, madame. Köszönöm szépen. Most 10 percre megadom a szót Téring úrnak, aki, az, aki a Bécsi Alapjogi Ügynökségnél dolgozik, parancsoljon. Um, Először is köszönöm szépen, hogy meghívtak. Óriási lehetősége számunkra, hogy bemutassuk a munkánkat semmiképpen nem hat meg minket az, hogy bizonyos beosztású emberek nincs itt, hiszen mindenki, aki itt van, érdeklődik a téma iránt, és beszél róla, és ez a fontos. A, a munkával kapcsolatos kizsákmányolásokat már öt éve kutatjuk, Szelexnek neveztük el a, a súlyos várható élettartam csökkenést. Ez tulajdonképpen a kizsákmányolásnak olyan formáit jelenti, amelyek bűncselekményeket jelentenek az egyes tagállamokban. Nos, ilyeneket vizsgálunk már néhány éve. Természetesen ennek jogalapja is van ennek az emberi jogi karta. Egyrészt a kényszermunka és rabszolgaság elkerülése, másrészt pedig a 31-es cikk értelmében a tisztes munkakörülményekhez való jog. A másodlagos jogalkotások is fontosak, hiszen ezek is léteznek. Nem mondom el részletesen, de rengeteg másodlagos törvény van a kihelyezett munkavállalók irányelvétől a, a, az áldozatok jogaik minden Eh, ide tartozhat. Amit különösen fontosnak eh, tartunk, eh, az a szankcionálás irányelv, azért, mert ennek a 9-es cikke kötelezi a tagállamokat arra, hogy bűn, hogy bűncselekményén nyilvánítsa, és akként kere, kezelje a munka kizsákmány, a munkában való kizsákmányolás bizonyos formáit. Ezzel az emberi méltóságra is utalnak, arra, hogy a, e, e, ezek azok a, a, a, tehát hogy az emberi méltóságot sértő eljárások közé sorolandók a, a nem megfelelő, a méltóságot sértő foglalkoztatási formák. 660 interjút készítettek a területen dolgozó szakértők, 64, 24 fókuszcsoport és 217 esettanulmány volt a gazdaság különböző terén, amit a, a projektünk keretében végeztünk, annak érdekében, hogy a helyzetet feltárjuk. Van egy dolog, amit muszáj hangsúlyoznom az elején már, talán az, hogy az alapprobléma véleményünk szerint az az, az a büntethetetlenség jelentős része. A súlyos munkaügyi jogsértések ugyan nagyon sok esetben előfordulnak, de nincs, sokszor nincs következménye. A, a büntetlenségnek az három oka van, csak felsorolom őket az ábrán, a hatékony ellenőrzés hiánya, az aktív nyomozás hatékony hiánya a rendőrség részéről, és a célirányos áldozat támogatás, a sértetek tá- eh, célirányos megsegítése is hiányzik. Az első jelentésünkben kimutattuk, hogy melyek azok az ágazatok, amelyeket eh, súlyos, amelyek súlyosan kivannak téve a kizsákmányolás veszélyének mezőgazdaság, erdészet, halászat, építőipar, szállás, adás, ellátás, élelmiszeripari szolgáltatások, a házi munkát végzők, háztartási alkalmazottak, élelmiszerfeldolgozás, az esettanulmányok szerint kiemelkedőek. Ezek, ezek azok a területek, ahol különösen sok eset súlyos eh, munkaügyi kizsák, vagy munkakizsákmányolási esetre bukantunk. Most eh, véglegesítjük a kutatások második körét, amivel három és három kiadványt remélünk. Az első a háztartásbeli alkalmazottak. Ezt elektronikus formában már közreküldtük önöknek. Egy második jelentésben azt vizsgáljuk, hogy a munkaügyi felügyeletet hogyan végzi a munkáját, hogyan szervezik meg, és miért nem célirányosabbak, miért nem hatékonyabbak. Szeptemberben jön ki ez a tanulmány, és egy óriási komparatív, tehát összehasonlító átfogó jelentése lesz. Az első szakaszban a munkavállalókat, csak a munkavállalókat interjúvoltuk meg. A kutatás első részében, tehát szakértő interjúkat, az érintettekkel való interjúkat és a munkavállalókat, inter, munkavállaló interjúkat végeztük el. A háztartási alkalmazottakra még majd vissza fogok térni. 51 interjúra alapult a munka, akiket a háztartási alkalmazottként rendkívüli mértékben kizsákmányoltak. A tagállamokra a második körben tértünk ki, a 21 tagállamra, a második körben már csak 8-ra. a kutatás második köre, mint mondtam, itt eh, a munkavállalói információkat gyűjtöttük össze, akik kizsákmányolás ért. Különböző munkavállalók eh, beszélnek, eh, kihelyezett munkavállalók, szezonális, háztartási alkalmazott, EU alkalmazottak. Nagyon sok belső migráció van, munkamigráció mondjuk Bulgáriából Franciaországba, vagy Lengyelországból, Írországba az EU-n belül, tehát munkavállalás. Ezekből 2013 és 2017 között is leszűrhető, hogy a munkavállalókat jelentős mértékben kizsákmányolták. Ezek a származási országok, a munkavállalók, akiket kizsákmányoltak származási országok, és kékkel emeltük ki az EU tagállamok beli munkavállalókat. A munkában a kockázati tényezőket szerettük volna meghatározni, megérteni, hogy melyek azok a tényezők, amelyek mozgatják a kizsákmányolást a munka során. A, mely, mi az, amire a munkaügyi felügyelet munkáját rá kell irányítani, rászervezni, hogy a különböző kockázati területeket felmérjék. Interjút készítettünk a munkavállalókkal arról is, hogy véleményük szerint mit kellene másként csinálni, hogy nekik nyújtsunk segítséget, akkor, amikor a, jelenti, a rendőrségnek jelentenek dolgokat, vagy általában hogyan lehet felszólalni az esetükben. Most akkor a, bemutatnám a múlt pénteken megjelent első kiadványunkat a háztartásbeli alkalmazottakról. A következtetéseink szerint a háztartásbeli eh, alkalmazottaknál különösen súlyos kizsákmányolási formák vannak. Ez azt jelenti, hogy az 51 munkavállaló közül, akit az ágazatból eh, megkérdeztünk, megal- megalázó lealacsonyító, az emberi méltóságot határozottan sértő bánásmódot tapasztaltak. Nagyon sokan visszaéléseket, szexuális bántalmazást, rossz bántalmazást, fizikai erőszakot is tapasztaltak a munkáltató részéről, ami nem tipikus, rossz lenne arra gondolni, hogy ez olyan, mint a kényszermunka, olyan mintha csak az erőszakos fenyegetés mellett végeznék a munkájukat. Nem, a háztatásbeli alkalmazottaknál ezeket, a, ezeket az erős visszaélési formákat találtuk. Természetesen hosszú munkaidő, fizetetlen munkahét, a hét-hét napján való munka, alacsony fizetés, ez minden területen megtalálható. A túlórázás különösen, és különösen a nem megfelelő fizetés az, ami jellemző, de ez nem konkrétan a háztartásbeli alkalmazottakra vonatkozik, vagy nem csak rájuk. Teljes mértékben hosszú időn át tart ez, és hosszú ideig nem is derül ki, nem is derül erre fény a feladatunk nem csak az volt, hogy a tudás miatt kutassunk, hanem azért, hogy tanácsot is adjunk, megoldásokat találjunk. Felsorolnék néhány nagyon egyszerű, egyszerű dolgot, amit meg lehet tenni. Például hiányzott a hatékony munkahelyi ellenőrzés. Ezt már többször elmondtam. Egy lépés előre azt lenne, hogyha az EU tagállamok ratifikálnák a háztartási alkalmazottak egyezményét, és ezzel alapot tenni, teremtenének a, arra, hogy elvégezzünk munkahelyi ellenőrzéseket. Sok tagállamban vagy nincsen senkinek felad, nem, senkinek nem a feladata a háztartási alkalmazottak munkafeltételeinek ellenőrzése, vagy pedig nincs jogosultságuk a lakásba belépni, ahol dolgoznak ezek a munkavállalók. Kockázati tényezőnek találtuk azt is, hogy nagyon kevés lehetőség van támogatást kérni. A célirányos áldozattámogató szolgáltatások néhány helyen vannak, ez nyilvánvalóan egyéb bűnözési formák esetére hozták létre, mint a szexuális zaklatás, de nem a munkaügyi felügyelet számára. De mégis ez egy rendkívül komplex eh, terület, jogi és eh, egyéb értelemben, munkaügyi eh, értelemben is, és ezért nagyon jól képzett segítségnyújtókra van szükség. Egy további kockázati tényező a, az, hogy nem ismerik a jogaikat a háztartásokban alkalmazott munkavállalók. A tudatosítás, a jogaik ismertetése nagyon fontos dolog lenne, fontos lépés lenne. Tulajdonképpen mindjárt a végére is érek, bár látom, hogy már hosszan beszéltem. Bizonyos gazdasági területeken a munkaügyi kizsákmányolásnak különösen kivannak téve az emberek. A háztatásbeli alkalmazottak csak egy területet jelentik. Úgy gondolom, hogy a jogi beágyazottságra van szükség, a komplex helyzet figyelembevételére, amelyben az empirikus kutatások eredményeit is figyelembe veszik, a gyakorlati szakemberek tanácsait és a kizsákmányolt munkavállalók javaslatait is. Végül pedig úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy a cél az az, hogy a munkavállalók hallathassák eh, szavaikat, igazságot eh, kérhessenek, hogy eh, rendőrséghez forduljanak, hogy a jogos bérüket megkaphassák. Úgyhogy végül is úgy gondolom, az egész arról szól, hogy az igazsághoz való hozzáférést kell ezeknek a munkavállalóknak megadni. Köszönöm szépen.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 nagyon érdekes mindez, amit Dering úr elmondott, hogy teljes a büntetlenség a háztartási alkalmazottak kizsákmányolásának kapcsán. Beszélt arról is, hogy hány embert kérdeztek meg, és milyen statisztikákat készítettek. Bröker professzor előadásával összehasonlítva, ugye mindenképpen azt látjuk, hogy mégiscsak lehetnek azért hatékonyak a munkahelyi ellenőrzések. A bizottságtól majd azt kell megkérdezni, hogy hogyan lehetne több eszközzel és lehetőséggel felruházni a munkaellenőröket. Köszönöm. Az elsődleges válaszom az lenne, hogy igen, természetesen egyetértek azzal, hogy a munkahelyi ellenőrzések fontosak, ugyanis, hogyha ezt az első lépést nem tesszük meg, akkor nincsenek további lépések. Éppen ezért továbbra is arra koncentrálunk majd, hogy ezek hatékonyak legyenek, és szeptemberben egy rövid jelentést is nyilvánosságra hozunk majd a munkahelyi ellenőrzések kapcsán. Ezeknek ugye úgy kell megvalósulniuk, hogy lehetővé tegyék a jogsértő fellépéseket, lehetővé tegyék, hogy kiszűrjük a kizsákmányolás eseteit, és az együttműködés is nagyon fontos a rendőrség, az ügyészség és a munkahelyi ellenőrök között. Ezek a viszonyok természetesen különbözőek ugye a különböző tagállamokban, de ezeknek a közhatóságoknak együtt kellene működniük. Bien, merci beaucoup. Et euh, alors, je peux donner... Köszönöm szépen. Giuseppe Giulianónak adok szót, parancsoljon. Eh, <coughs> merci, président. Moi, je, je vais utiliser eh, ma... Köszönöm szépen. Az elnökasszonynal közös anyanyelvemet, az olasz nyelvet fogom használni, mert szerencsére van tolmácsolás. Profitare, perché in Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, egyáltalán nem vagyok érzéketlen az eddig elhangzottakkal kapcsolatban, hiszen itt munkára kényszerítésről, kényszer munkáról volt szó. Most csak arra szorítkoznék azonban, hogy néhány véleményt tolmácsolok az Európai Bizottság képviseletében. Egy-két központi kérdést szeretnék kiemelni és egy kicsit talán engedjék meg, hogy kontextusba helyezzem az eddig elhangzottakat. Az előadások nagyon logikusak voltak, a, Tégi asszonyé is. Én magam is korábban a szakszervezeti szférában dolgoztam, a vállalatok, illetve a munkavállalók és a munkaadók képviseleti szervei tulajdonképpen a civil társadalom meg erősebb érdekérvényesítői. És ez nagyon jól rámutat arra, hogy hogyan kezelik ezek a szervezetek a kényszermunkát. munkát. Ugye itt körbenézve a teremben látom, hogy elég kevés parlamenti képviselő van jelen, de nyilván akik itt vannak, azok majd beszámolnak a képviselőknek is arról, hogy itt mi hangzott el. Mindenképpen szükség van arra, hogy a parlament egy nagyon erős szövetségesünk legyen mindazokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyekről most gondolkozunk itt a Európai Gazdasági Szociális Bizottság keretein belül is komoly gondolkodás folyik, és fontos, hogy ezek a szervezetek, amelyek a gazdaság gerincét alkotják, elmondják a véleményüket. Mert tulajdonképpen mi ez a kényszer munka? Hát ez abszurd dolog, ez, hogy kizsákmányolnak munkavállalókat, ez egy teljesen elképesztő dolog. Mi mindig szeretünk az ILO egyezményekre hivatkozni, munkahogyi kapcsolatok gerincét alkotják, az ötös számú és a 118-as számú egyezményben van említés a kényszer munkáról. Az egyik 1929-ből származik, a másik egyezmény pedig 50, 1957-ből. Akkor bekerült az egyezmény közleménybe ilyen eh, hivatkozás a kényszermunkáról. De eh, mi történt ez után? Az idei évben megint csak elkezdett terjedni a globalizáció, a migráció, az informális árnyék gazdaság miatt az kényszer munka, bűnöző hálózatok közreműködésével, és itt nálunk az európai országokban ütötte ez felfejét. Itt az egészben készítettünk egy véleményt a Rex szekciónk, amely külpolitikával foglalkozik, és ez ebből a véleményből idézhetnék, természetesen ők is megtekintetik a Rex szekció különböző véleményeit. Most egy problémát emeltem ki, ugye az ILO egyezményeket, amelyek meghatározó jelentőségűek, és ez 2011-ben került elfogadásra egy EU irányelv, ami tulajdonképpen a 29-es ILO egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve. Itt szó van emberkereskedelemről, munkavállalók kizsákmánylásáról, megelőzésről, az áldozatok védelméről, az embercsempészek, emberkereskedők megbüntetéséről. Tehát ez már a nemzetközi jog részévé vált, és az európai jog része is ez az irányelv. Még jobb lenne, hogyha az Európai Parlament és az Európai Bizottság is magáévá tenné ezt az ügyet, hiszen ez a itt eh, mostani vitánknak és a konkrét eh, célja. Az Európai Parlament most már foglalkozik a témával, és hogyha az Európai Bizottság is ezt tenné, akkor eh, többet érhetnénk el, hiszen itt nagyobbak a lehetőségek, mint a az EGSZB-ben, az Európai Gazdaság és Szociális Bizottságban. Sokat beszélünk az országainkban az ipar 4.0-ról, az újraiparosításról, Sajble miniszter korábban beszélt erről, az ipar 4.0 kapcsán arról beszélnek, hogy 2 millió új munkahely lehet létre, ugyanakkor 7 millió pedig eltűnik, tehát a kettő közötti különbség 5 millió, azaz 5 millió munkahelye lesz kevesebb, és ez tulajdonképpen terrorizálja a vállalatokat. Én most eh, szakszervezeti emberként azt kell, hogy mondjam, hogy egészen megrázó ez a történet. 180 eh, millió gyerek dolgozik, ha a gyermekmunkára térünk rá. 180 gyermek a világon nagyon veszélyes munkát eh, végez. Itt olyan munkáról beszélünk, ami, ami gyakorlatilag rabszolga munka, ez, ez rabszolgaság, és ezt nem mondhatjuk azt, hogy ez a jelenség nem létezik, vannak dát, adatok, amelyeket elemeztek. Az előttem szólók is rámutatnak arra, hogy itt az Európai Unió alapértékeit kell megvédenünk egy valós jelenségről van szó. Nem lehet, hogy itt csak elemezgetünk és beszélünk. Mi kidolgoztunk javaslatokat az Európai Bizottság számára, fél évente az EGSZV készít egy tanulmányt, és abban megvizsgáljuk, hogy az általunk készített véleményekből mennyi valósul meg. De még ez sem elég, hiszen a véleményeink, az általunk készített vélemények 80 eh, százaléka hasznosul, és eh, valamilyen formában figyelembe veszik eh, az ebben foglaltakat az Európai Bizottságnál. Még egy valami dolgot hagy menjek el. Ugye tavaly is készítettünk már egy véleményt a nem bejelentett munkáról, a rabszolgamunkáról, a millenniumi fejlesztési célok, fenntartható célok eléréséről, azután szociális részvétel a fejlődésben, tehát számos véleményt készítettünk, de hiányzik a koherencia a különböző politikai megközelítések között. És itt van szükség az Európai Parlament részéről egy nagyon határozott politikai kezdeményezésre. Sokat beszélünk a due diligence-ről, a kellő gondosság elvéről. Nos, hogyha ezeket a kéréseket, felhívásokat, amelyeket a tagállamokhoz intézünk, nem követi válasz. Hogyha nincs koherencia a különböző intéz, intézkedések között, akkor robbanás veszélyes, és nagyon-nagyon agasztó lesz a helyzet. Veszélyezteti az egész európai szociális rendszert. Én most egy kicsit eh, eh, ragadtak az érzelmeim, de hát eh, úgy gondolom, hogy erről a témáról beszélve, ez érthető, és gondolom nagyon fontos az, amiről itt beszélünk. Nagyon megérintett az, amikor egyik képviselő, az összes az többi nem jelenlevő képviselő nevében itt elnézést kért a távolétükért, ez is jelzi az Európai Parlamentben élő dolgozó képviselők morális értékeit. Köszönöm szépen a Juliánó úrnak, hogyha esetleg van valakinek kérdése vagy észrevétele, akkor elkezdhetjük az eszmecserét, elhangzottak adatok, értékelések, ajánlások, ezeket nekünk is meg kell szívlelni, amikor társjogalkotóként talán megfontoljuk azt, hogy hogyan lehetnénk ambiciózusabbak ezen a területen. Hiszen gyakran láttuk híres dialógus tárgyalásokon, a háromoldalú egyeztetéseken, hogy gyakran az a helyzet, hogy azért a parlament fellépését vagy részvételét igazán lehetne még erősíteni. Most pedig Satyi asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Ami engem illet, én rendkívül aggasztónak találom a kizsákmányolás szintjét az Európai Unióban. Nagyon sokat dolgoztam a kiküldetési irányelven, és akkor is azt tapasztaltam, hogy nincsenek meg a megfelelő adatok és statisztikák. Vajon hány rejtett munkahelyről nem tudunk? Lehet, hogy látjuk a jéghegy csúcsát, de hogyha valódi politikai megoldást szeretnénk, akkor sokkal mélyebbre kell lebúvárkodnunk, és az egész jéghegyet fel kell derítenünk. Csak akkor fogjuk látni, hogy mi is történik a világban. Tehát, mint ahogy a kiküldetési irányelv kapcsán is megtörtént, tulajdonképpen csak körvonalakat láttunk, és nem tudtuk, hogy mennyire kiterjedt és mennyire súlyos a helyzet. Úgy gondolom, hogy itt is ez a helyzet. A háztartásoknál dolgozókról vajmi keveset tudunk, nincsenek meg azok a statisztikák, amik lehetővé tennék, hogy valódi politikai fellépést indíthassunk el. Úgyhogy a kérdésem az, hogy vajon mit is tehetnénk mi mindannyian együtt annak érdekében, hogy ezekről a rejtett munkavállalókról, munkakörülményekről megkaphassuk a naprakész és hiteles adatokat. Tehát hogyan tudunk tájékozódni? ezekről a munkahelyekről, munkakörülményekről. A következő fontos kérdés a nemek kérdése. De hogyan is kell feltennünk ezt a kérdést? Nagyon sokat teszünk a tagállamok szintjén, a családok szintjén, és Európa európai szinten is, hogy a lányok és a fiúk ugyanolyan képzésben részesülhessenek. Hogyha megnézzük a diplomásokat, akkor azt látjuk, hogy a diplomások 61%-a nő. És hogyha megnézzük, hogy kik válnak a kizsákmányolás áldozatává, hát ott is sokkal magasabb a nők aránya. Tehát a nők hiába sikeresebbek a felsőoktatásban, ugyanez a sikertörténet valahogy a munkaerőpiacon nem valósul meg. A számok egyszerűen megfordulnak, sőt, még ennél is rosszabb a helyzet. És ez elfogadhatatlan. A háztartásokban dolgozók esetében tényleg leginkább a nők az érintettek, a nők az áldozatok. és akkor beszéljünk a gyermekekről is. Ugyanis nagyon fontos, hogy a gyermekmunka ellen fel tudjunk lépni. Nyolcszáz millió gyermek dolgozik, és nem csak világszinten kell gondolkodnunk, hanem arra is gondolnunk hogy mi történik az Európai Unióban. Jó, hát azt mondjuk, hogy 80 millió gyerek dolgozik, és akkor mindenki legyint, hogy ugyan, ez valahol máshol történik. De nézzünk szembe a valósággal, és nézzünk köz, körül a saját házunk táján is, és akkor is, hogyha ez a 80 millió gyermek az Európai Unión kívül dolgozik, akkor is dolgozó gyermekekről van szó, akiknek nem fordíthatunk hátat. És mivel tulajdonképpen egy rejtett rendszerről van szó, semmilyen védelmet nem kapnak ezek a munkavállalók. Még hogyha a jog értelmében, vagy a jogszabályok értelmében egy bizonyos tagállamban egy bizonyos védelmet, például a szociális védelmet, rendőri védelmet kellene, hogy kapjanak ezek a személyek, egyszerűen nem jutnak hozzá ezekhez a lehetőségekhez. És nehogy azt higgyük, hogy vannak olyan szociális milliók, amelyekre ez nem vonatkozik, mert sajnálatos módon ez mindenre kiterjed. És igen, itt vannak a munkahelyi ellenőrzések, de gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy a munkahelyi ellenőrzéseket meg kell szigorítani. Ezt tudjuk. De hogyha nemzetközi szinten gondolkodunk, akkor azért eléggé nehéz a munkahelyi ellenőrök munkája. az egyik tagállamból a másikba helyezik át ezeket a munkavállalókat, nincsen információcsere, nincsenek statisztikák. Ezért meg kellene vizsgálnunk egy európai munkaügyi ügynökség lehetőségét, mint ahogy azt a bizottság már javasolta. Ugyanis, ahogy megszületne ez az ügynökség, azonnal rendkívül komoly munka hárulna reá. és valódi eredményeket szavakkal nem lehet elérni. A politikákat kell konfrontálni a valós helyzettel, és akkor fogunk tudni előrelépni. Vannak olyan ágazatok, amelyek jobban érintettek a kizsákmányolásban, mások kevésbé, és sok esetben a kelet-nyugat megosztást is figyelembe kell venni. Ezzel a rejtett munkaerővel, láthatatlan munkaerővel szemben, illetve hát a problémákkal szemben európai szintű és tagállami szintű fellépésre is szükség van, hiszen egymás nélkül nem boldogulunk és nem tudjuk megoldani a problémákat. Köszönöm szépen, Morán Sártyi asszony! han estado realizando y sobre todo az általánosságban, az előadásokkal kapcsolatban, amit hallottunk, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lássuk, hogy az Európai Unióban most lehetőség van arra, hogy a munkakeretek minimális kereteiről határozzunk, és a bizottságnak javasoljuk. A szociális jogokkal kapcsolatban a közelmúltban fogadtunk el egy másik jogalkotói intézkedést, aktust, és most is egy eh, hasonló területre vonatkozó javaslat van előttünk. Épp ma tárgyaltuk meg a munkafeltételeket. Eh, nagyon jó esély ez arra, hogy a e területen is fellépjünk azon jelenség ellen, ami a munkaerőpiacon egyre inkább tapasztalható, az atipikus munkaszerződések, a szabályozatlan eh, foglalkoztatás, a, a nem szabályozott munka lehetőségek, ezek mind olyan területek, amelyeknek igen súlyos kihatásai vannak, hiszen bizonytalanságot hoznak a munkavállalók hétköznapjába. Mit tehetünk mi? Annak érdekében, hogy világos, javaslatokkal elindítsunk egy pozitív folyamatot. Ez lenne az első dolog, amit eh, kérdeznék. A másik, van még egy kérdésem. A 20. században alkalmaztuk a, a munkaügyi kapcsolatok eh, kiegyenlítésére a kollektív szerződések eszközét. Ma is mondtuk már, hogy fontos a bérek emelése és kell aztán még egy szint, amivel a béreket fel lehet emelni, és ez a kollektív szerződések szintje. Voltak az elmúlt években munkaügyi reformok, szinte minden Európai Uniós tagállamban, és a kollektív szerződéseket ezek az intézkedések gyengítették. Hogy lehet most még tárgyalni? Tudjuk, hogy gazdaságpolitikai értelemben is bizonyos országokban muszáj emelni a bért, béreket, gazdaságpolitikai szempontból is. Hogyan tudjuk akkor a kollektív szerződések eszközét alkalmazni? A, annak érdekében, hogy az új bizonytalanságoktól megvédjük a munkavállalókat a munkaerőpiacon, mert ha, nem, ha most nem használjuk, akkor adott esetben hatástalanná válnak. Köszönöm szépen Delopec kollégának. Mielőtt visszaadnám a szót a válaszokra a bizottság képviselőjének, és megadnám a szót. Természetesen nyilvánvaló érzelmek is hatnak, hiszen ez egy rendkívül érzékeny téva. Ha lehet, elmondanám a magam megjegyzéseit is, mert nagyon örülök annak, hogy a szakbizottság nevében én képviselhettem és üdvözölhetem Didier kollega meghívására a spanyol szakszervezetek delegációját, és a képviselők nevében külön üdvözlöm Önöket. Mindig szívesen látunk eh, a házban bárkit, hiszen az Európai Parlament az európai állampolgárok otthona. Most a bizottságnak adom meg a szót, hogy a mai témával kapcsolatban mondja el véleményét. Dr. Pereirát kérem fel erre. De, mint mondtam, ha megengedik, néhány megjegyzést megfogalmaznék magam is. Emlékszem, pont akkor, amikor beválasztottak az EP-be, most már lassan több mint négy évvel ezelőtt, akkor találkoztunk koordinátorok az Empress szakbizottsággal, és megpróbáltam már akkor beszélni az olasz problémákról, mert van egyfajta kézmunka, kézszermunka, sőt igazából rabszolgaságnak is nevezhető, ami Olaszországban van, és már akkor nagyon nehéz volt megfelelő kifejezéseket használni, lefordítani ezeket a jelenségeket, és beszélni sem könnyű erről. Ez ugyanis egy olyan probléma, ami nem csak Olaszországot érinti, hanem sajnos nagyon sok más országban is tapasztalható. Nagyon gyakran pedig csak a mezőgazdasághoz kapcsolják, hiszen ott vannak nagy számban azok, akik végül is ilyenfajta rabszolgaságot jelentő foglalkoztatásban részülnek, részesülnek, pedig más ágazatos vannak a turizmusban, másot is. Nagyon sokan vannak, és különböző kockázatoknak vannak kitéve. Ezek azok az átlat, azok a, az ágazatok, ahol ez a fajta munka felmerül. Egyfajta illegális munkafelvétellel rengeteg gazdasági kárt okozva, mert ezek a, a, a kihatások nem csak a kizsákmányolt személynek a, a személyes kárát okozzák, hiszen nem fizetek ki őt, vagy nem élvez védelmet, hanem egy olyan spirálba kényszeríti be a, az egyéneket a gazdasági textúra olyan lefelemutató mutató sodrába, ami mindenkinek kárt okoz. A felvétel mellett további, az alkalmazás mellett további problémák is vannak. Egyre inkább mondjuk, hogy a kizsákmányolás a nők felé terelődik el. A nők azok, akik a rabszolganők, akik a kényszermunka áldozatává válnak, és egyben az is előfordul gyakran, hogy prostitúcióra kényszerítik a nőket a gyerekeket kizsákmányolják bizonyos ágazatokban különösen. Valóban ez egy olyan tett, amelyet nem szabad elviselnünk. Egy egyre inkább terjedő jelenség. Ezek, azok, ezek az ágazatok nem ismerik a, vál, a válságot, nem találkoztak vele. Éppen ezért ma nagyon sokan számítások szerint mint egy 450 ezer olyan állampolgár van, akik a normál, átlátható gyakorlatokon kívül mindenféle szerződéses garancia nélkül dolgoznak, illegális foglalkoztat keretekben, és mintegy 24 milliárdnyi forgalmat termelnek E, egyszerűen hallgatunk erről, a szenvedésük is e, e, csendes, arról beszélünk, csak akkor beszélünk róluk, ha meghal valaki. Ha mondjuk egy nő a paradicsom szedés közben, vagy valahol Dél-Európában meghal a kimerültségben, vagy azért, mert a szíve nem bírja már a hőséget vagy a munkakörülményeket, akkor beszélünk erről a jelenségről, hogy ez létezik. A jelenlegi törvény, törvények egy gyakorlat e, felszámolására nem elegendők. Szörnyű számokat kellene megszüntetni. Az 1900-es irányelv a, persze alkalmazásra kerül, de végeredményben az illegális munkaerő közvetítőket védi. Az áldozatokat kellene pedig védeni, azokat, akiket nagyon gyakran megfélemlítenek a kizsákmányolók. Emlékezünk az adatokra, megrázóak, 20 mm, euró napi bérről beszélünk, 13-14 órás napi munkáért a kenyér, vagy 5 euró, egy üvegvizet 3 euróért adnak nekik, és az, és a közvetítők, akik az embereket felveszik, toborozzák, ők őnekik is nagyon gyakran fizetnek az áldozatok, hogy egyáltalán munkát kapjanak. Riasztóak a számok. Nem elég a törvény, ami egyelőre megvan, hiszen a közvetíteket kell megbüntetni súlyosan. Azokat, aki ezt a, ezt a toborzó munkát is végzi, azokat is meg kell büntetni. Olaszországban a büntető törvénykönyvbe iktattuk ezt a bűncselekményt 5 8 évig terjeszthető, és munkavállalónként, felvett munkavállalónként 5000 eurós pénzbüntetésre lehet ítélni. Gyorsan, hatékonyan kell tudnunk reagálni, ellenőrizni kell az áll szolgáltatásokat, a bürokratikus terheket enyhíteni kell, az ügynökség, a munkaközvetítő ügynökségek terhét azért, hogy igazi verseny lehessen, hiszen kell, hogy legyen lehetőség arra, hogy a nem szabályos foglalkoztatásból kilépjenek az emberek. Tudjuk, hogy kevés lehetőség van, de nehéz azt is felderíteni egyáltalán, hogy kit érint ez, hogyan lehet ellenőrizni a munkaügyi felügyelőket sokkal nagyobb mértékben kell alkalmazni és érzékenyé tenni őket ez iránt, a probléma iránt. Rengeteg dolgunk, dolgunk van, de a nők problémája is az. Mintegy 15 ezer nő nőt alkalmaznak kvázi rabszolgaként, és legalább ennyi nőt délen. Ezek a számok értelmezhetetlenek, egyszerűen fel kell lépni gyors reakciókkal határozottan mindez ellen. A nemzeti szintű törvények törvényeket ki kell terjeszteni, ki kell nyomozni és meg kell büntetni azokat, akiket ezeket az embereket toborozzák. E, az európai szinten rendelkezésre álló adatokat pedig a célirányos intézkedések érdekében fel kell használni. Most pedig megadom a szót a bizottság képviselőjének, vagy Perera úrnak, vagy nem tudom, hogy ki szeretne hozzászólni. Uh, thank you, Madam Chair. My name is Rudy Dolari. Köszönöm szépen, elnök asszony. A DG Employment vezető helyettese vagyok, majd a kollégám folytatja, hiszen fontos, hogy ezen belüli dimenzióról is beszélünk. De először itt vannak az észak-koreai munkások. Ez egy nagyon komoly ügy tisztában vagyunk azzal, hogy ez létezik, több tagállammal is felvettük a kapcsolatot ez ügyben. Brecker professzor úrhoz intéznék egy kérdést. EU tagállamoknak e, létezik egy tiltás, azaz nem adhatnak ki észak-koreaiaknak munkavállalási engedélyt. Ez, ez teljesen tilos. A kérdésem az, hogy ezt a tiltást nem tartják tiszteletben, és akkor ez mennyiben probléma. A háztartási munka, illetve az emberkereskedelem irányelv a következő, amihez hozzászólnék. A bizottság azt ajánlotta, hogy a házi, háztartási munkával kapcsolatos álló egyezményt ratifikálják a tagállamok. Ezt az elfogadás után a tagállamoknak kell ratifikálni olyan területeken, ahol az EU-nak kompetenciája van. Tehát mi azt ajánlottuk a tagállamoknak, hogy ratifikálják ezt az ILO egyezményt. A tagállami szakértőkkel szerveztünk találkozókat, hogy megvizsgáljuk a ratifikációnak hol vannak az akadályai. Az ILO és a tagállamok részvételével szerveztünk egy találkozót, a munkavédelmi, munkahelyi egészségügy, és biztonság, illetve a háztartási munka kapcsán. Az ILO 2014-ben megalkotott egy jegyzőkönyvet a kényszermunkáról, mi azonnal felhatalmaztuk a tagállamokat arra, hogy ratifikáljanak, és kértük a tagállamokat, hogy ezt minél előbb tegyék fel. A tagállamok több mint fele időközben ratifikálta már ezt a jegyzőkönyvet, sokan pedig előkészítik. Ez egy nagyon fontos helyelő jegyzőkönyv, ami változásokat fog okozni a gyakorlatban és ehhez társul az EU emberkereskedelemről kapcsolatos irányelve, ezzel támogatjuk az ILO-nak ezzel a területen végzett munkáját. Ez két megjegyzés volt, de mindjeleztem egy kérdést is szeretnék feltenni az iszek-koreai munkásokkal kapcsolatban. Bröker úrnak itt feltettem egy kérdést. De most Fernando Vázquez kollégám folytatja, ő a belső dimenzióról fog beszélni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném hangsúlyozni, hogy a munkahelyi kizsákmányolás sajnos minden egyes ágazatot érint, mint ahogy az el is hangzott, és ez nemzeti, illetve nemzetközi viszonylatban is létezik. Én vagyok a felelős a kiküldetési témakörökért, tehát nagyon is jól tudom, hogy mi a helyzet nemzet és nemzetközi szinten. Amikor nemzetközi kérdésekről van szó, akkor ugye még összetettebb a helyzet, bonyolultabb az ellenőrzés, de nagyon fontos azért, hogy kimondjuk, hogy nem ez a probléma gyökere, de azért ez mindenképpen bonyolultabbá teszi a helyzetet. Ami az ellenőrzéseket illeti, ezek alapvetően nemzeti hatáskörbe tartoznak, és amikor határokon átnyúló esetekről van szó, akkor a fogadó országnak kell az ellenőrzést elvégeznie. A munkahelyi ellenőröknek a kiküldetéses esetekben több kihívásnak is meg kell felelniük, Többek között a származási ország munkaügyi hatóságaival való együttműködés egy ilyen téma. 2014-ben elfogadtunk egy irányelvet, ez egy végrehajtási irányelv, amely tartalmaz kitételeket az ellenőrzés, illetve a közigazgatási együttműködés témakörében tehát többek között arról is szó van, hogyha a fogadó ország hatóságai kérdéseket tesznek fel, akkor a származási ország hatóságainak erre milyen határidőn belül kell válaszolniuk. Ez mondjuk nyilván minden problémát varázsütésre nem fog megoldani, ugyanakkor azért hasznos eszköz ez. El kell jutnunk arra a szintre, ahol a két érintett tagállam hatóságai beszélnek egymással, értik egymást és együttműködnek. Morán Sártyi asszony beszélt az Európai Munkaügyi Hatóságról, ez egy bizottsági javaslat, természetesen ennek pontosan az lenne a célja, hogy a tagállamok közötti együttműködést és a tagállami hatóságok közötti együttműködést segítse. Így például közös ellenőrzési eljárásokat is el lehetne indítani, ez több ágazatban fontos lenne. Van egy bejelentett munkáról szóló platform is, ugyanis a kizsákmányolás ugye bejelentett, illetve fekete munkához is kapcsolódhat. Nagyon sok kezdeményezést indítottunk el, tagállami szakértőket hoztunk össze, hogy megosszák egymással a jó gyakorlataikat és a tapasztalataikat. Ezen kívül tanulmányokat is készítettünk, és mint ahogy Morán Sárti asszony is elmondta, nem mindig megbízhatóak az adatok és a statisztikák, ezzel a témával is foglalkoznunk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még van időnk arra, hogy az előadóink röviden válaszoljanak az elhangzott kérdésekre, talán fordított sorrendben, vagy ugyanabban, ahogyan szóltak. Két-három perce van mindegyiküknek, kérem, hogy válaszoljanak az elhangzott észrevételekre, vagy vonjanak le következtetéseket abból, amit a bizottságtól hallottunk. Juliano ural kezdjük. Ugye én voltam az utolsó, és most én kezdek. Szeretném megköszönni a bizottságnak, amit elmondott. Nagyon világos dolgokra mutatott rá, a kötelezettségekkel kapcsán is, ami az Európai Bizottságra hárul. Az egyik képviselő asszony, aki közben már elment, beszélt arról, hogy milyen nagy a jelentősége annak, hogy legyenek kollektív tárgyalások, a kollektív szerződések nagyon fontosak, egy lehetséges eszközt jelentenek néhány olyan jelenséggel szemben folytatott harcban, amelyek összefüggnek a kényszermunkával. munkával. A fekete munka feltárására is sok előfeszítés történik, az ilyen bizonytalan munkaszerződésekkel is fel kell lépni, és itt megint csak ez összefügg a kizsákmányolással, ezért központi jelentőségi kérdésről van szó. Szeretném a bizottság képviselője számára is kihangsúlyozni, hogy van egy nagyon fontos rendezvényünk, jövőre szervezzük ezt, mert jövőre ünnepeljük az ILO eh, születésének száz éves évfordulóját. Eh, nagy eh, figyelmet kap majd ez a médiában, és ez azért is nagyon fontos dátum, mert az Európai Unió 28-27 országot, országot tud magával vinni, hogy ratifikálják az ILO egyezményeket, ezért ennek is nagyon nagy a jelentősége. Európa tehát nagyon fontos szerepet játszott jövőre az ILO megemlékezések kapcsán, és hát jövőre lesznek ugye az európai parlamenti választások is, új jogalkotási ciklus kezdődik majd, és ennek a kezdetén középpontba állíthatjuk ezt a nagyon fontos kérdést, és hát tágabb értelemben az európai szociális modell túlélését vagy jövőjét. Köszönöm szépen, Diring úré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Valamit szeretnék eh, tisztán látni. Bertrand Russell azt mondja, hogy a modern eh, világ problémái nem az, amit nem tudunk, hanem amit nem teszünk meg. Miután több mint 800 eh, interjút folytattunk 30 eh, fókuszcsoportban, azt hiszem, hogy most már eleget tudunk. Elég világos képünk van, elég pontos képünk van arról, hogy a mezőgazdaságban, a szőlészetekben, a magánháztartásokban milyen kizsákmányolás folyik. De azt nem értjük, hogy miért nem történik semmi. Meghívtak, hogy tartsak egy PowerPoint prezentációt Ausztriában, a Szövetségi Rendőrség vezetőjénél, aki, ahol hát, lá, bemutattuk, hogy milyen rettenetes körülmények között élnek, dolgoznak ezek az emberek. És akkor kérdeztem, hogy bejelentették ezt valaha a rendőrségen? Azt hangzott el, hogy nem soha. Ez, eh, ez az intézmény egyébként az adó behajtással, illetve a TB járulékokkal foglalkozott, azt mondták, hogy ez nem az ő dolguk. Ő csak a munkahelyekkel, egész, az munkavédelemmel foglalkoznak, a munkahelyi egészség, biztonság kérdésével, de magukkal, a munkavállalókkal nem amikor bizonyítékokat kell összegyűjtenünk, vagy információt, eh, akkor megvizsgáljuk, hogy bíróság előtt megállna egy bizonyíték a helyét, mert nincs értelme olyan adatokat gyűjteni, amiket aztán nem lehet felhasználni egy nyomozás vagy egy bírósági eljárás során. És itt még igazán nem tudtuk megvetni a lábunkat. És szerintem ez az ok annak, amiért egyáltalán nem kerülnek ügyek bíróság elé és mm, nem férnek hozzá az emberek az igazságszolgáltatáshoz. Eh, ez a probléma. De ez az a szint, ahol eh, tulajdonképpen elindulhatnánk. Közbeszerzések kapcsán is eh, elhangzott. Volt egy eset Görögországban, egy útépítés, nagyon súlyos kizsákmányolás, és kiderült, hogy kormányzati pénzekből építették ezt az utat. De a szerződésekben ugye nem volt semmi egy, mi tört, hogyha, hogy vissza kell fizetni a pénzt, ha kiderül, hogy ők nem tartják be a a megfelelő munkakörülményeket, vagy hogy kizsákmányolják a munkavállalókat, nem, nem kellett így a pénzt sem visszafizetni. Ezeken el kell gondolkozni, a social branding eh, eh, kapcsán az is felmerül, hogy ugye arra nincs brandünk, arra nincs márka, hogy mi a tisztességes eh, munka. Úgyhogy itt még ezt is meg kell teremteni tudatformálás terén is sok a feladat. Hogy egyszerűen az emberek tudják, hogy miről van szó, hát, hogy eh, a, megvesznek gyermekmunkával készült eh, pólót, eh, tudják, hogy mi van emögött, és akkor lehet, hogy nem akarják megvenni. Tehát nagyon sok még a tennivalónk. Köszönöm szépen. Otegi asszonyé a szó. Egyetértek az elhangzottakkal. Az elmúlt években sok jogszabály született, hogy tudjunk ellenőrizni, de például Spanyolországban mi is történik? az eper szedő nők általában Marokkóból, vagy más kelet-európai országokból érkeznek hozzánk. Egy német magazinban megjelent egy cikk arról, hogy szexuálisan is szaklatják ezeket a szezonális munkás nőket. Ki kell alakítani a tudatosságot, hogy ez ne fordulhasson többet elő és történt már előrelépés az, igény, az idény munkásoknál, de azért sokkal többre van szükség. De olyan emberekről van szó, akik nem tudnak panaszt emelni, mert vagy félnek attól, hogy elvesztik a munkájukat, vagy nem veszik fel őket újra, vagy más szezonális munkára, vagy pedig mi visszatértek a hazájukba időközben, és hát ott nem foglalkoznak már a, azzal, hogy panaszt nyújtsanak be. Nagyon kényes kérdésekről is van szó. A szexuális zaklatás, a nők elleni erőszak, ezek nagyon súlyos dolgok. És be is lehetne bizonyítani ezeket az eseteket. Egy nő panaszt nyújtott be, és sikerült a munkáltató ellen eljárást indítani. Halének szeretnék még válaszolni arról, amit felvetett. Ugye valamennyien többé-kevésbé abban a helyzetben vagyunk, de a világ nagyon gyorsan változik, sok mm, módszer, vagy sok munkaforma is változik. És itt vannak a definíciók, például a munkavállaló. Hogyan definiálják azt, hogy ki a munkavállaló? Egyre diffúzabb ez a kép. Szükség van arra, hogy újra definiáljuk azt, hogy mi az a munkavállaló, vagy a vállalkozó. Itt sok minden a régi definíció szerint már nem érvényes, mert így elem, bizonyos elemek kikerültek már ezekből a definíciókból. Törekednünk kell arra, hogy szabályokat alkossunk, például a bérekkel kapcsolatban szükség van bérre, jó lenne, ha minden országban ezt szükségszerűnek tartanák, hogy legyen egy bér. És még azután is sok feladat marad. Ott van a, egyfajta minimum jövedelem, ez is sok országban már a politikai témák közé tartozik, az alapjövedelem kérdése. Szeretném még azt is elmondani, hogy gyakran nehéz eh, a, az oktatásban tanultakat a munkerőpiacon eh, kamatoztatni az oktatásban, az oktatási intézményekben már sokszor teljesen mást kezdenek tanulni a fiúk és a lányok. Ha megnézzük azt, hogy milyen tárgyakat választanak, akkor látjuk, hogy mindig benragadtak a gyerekek, a fiúk és a lányok a sztereotípiákban, az, hogy mit dolgozhat egy nő, ezt még mindig a sztereotípiák határozzák meg, és az van, már eldől, hogy később valaki a munkaerőpiacon mifelé orientálódhat. Fiúknak, lányoknak jobb döntési lehetőségeket kell, kellene biztosítani, hiszen már itt kezdődik, amiért azután később a munkaerő piacon egyre nőnek a vérkülönbségek nők és férfiak között. Hogyha azt veszük tekintetbe, hogy a globalizáció, a digitalizáció inkább erősödik a világban, és a lányok hátrányban vannak a digitális eszközök használatában. Ez, ez nagyon nyugtalanító, mert ha nem érik el, hogy a lányok is közvetlenül hozzáférjenek az új technológiákhoz, akkor a jövőben egy újabb szakadék nyílik majd a férfiak és a nők között. Köszönöm, és végezetül Breiker professzor úr um, Köszönöm szépen. A bizottság kérdésére válaszolva fogom befejezni a hozzászólásomat, hiszen egy teljesen egyenes kérdés volt, remélem, hogy egyenes lesz a válasz is, de azért nem fogom mégsem ezt megtenni. Az észak-koreaiak munkaengedélyének a kiadása valóban már nem lehetséges, alapvető változások vannak. Ha jól tudom, 2017-ben adtak ki munkaengedélyt, munkavállalási engedélyt és vízumokat utoljára. Az Európai Uniós ezen szakciók a 2019-ig tartó türelmi időszak után fog, kerülnek bevezetésre. Addigra remélhetőleg feloldnak majd ezek a problémák, amennyire én tudom, egyelőre még nem de valóban az adatokkal van probléma. Annak ellenére, hogy az elmúlt három évben kutatásokat végeztünk, és EU állampolgára voltam, nagyon nehez volt állami nyilvános adatokhoz hozzáférnem erre vonatkozóan. Eltekintve a még saját hazámra, Hollandiára vonatkozó bevándorlási adatokat és nehezen találta meg. Lengyelországból köve, könnyebben kaptam ilyen jellegű adatokat, úgy látszik, hogy sokkal jobb rendelkezések vannak. Ha most megnézzük az észak-koreai helyzetet, akkor szinte biztos vagyok abban, hogy a szankciók enyhülésével kell számoljunk még évvége előtt az észak-koreaiak is majd eh, gondol, újra dolgozhatnak világszerte az EU-ban is. És ezzel visszajutunk a régi helyzetbe, hogy eh, észak-koreai munkavállalók az itteni munkáltatók kényekedvének lesznek kitéve. Teljes mértékben támogatom, amit az előttem szólók mondtak, de az észak-koreai munkavállalókkal kapcsolatban van némi eltérés, tudjuk, hogy velük mi történik, tudjuk, hogy nincsenek munkaszerződésük, nem bonyolult és homályos a helyzet, soha nem láttunk munkaszerződéseket náluk, és tudjuk, hogy sértik az EU jogszabályokat. Úgyhogy ebben a helyzetben lehet, hogy naívnak hangzik a dolog, de mégis itt a végrehajtásról, a törvény alkalmazásáról van szó. Ezzel célba érhetünk. A valóságban persze nyilván nem ennyire egyszerűek a dolgok. De az észak-koreai munkavállalók vízumának a kiadása az után is megtörtént, hogy a kormány, az érintett kormány azt mondta, hogy nem fog eh, nem fogja ezt a továbbiakban megtenni. És mégis, hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor ennek az ellenkezőjét látjuk. Én ezt nem tudom megmagyarázni. Az illetik, ezt az illető kormányt kellene megkérdezni, erről csak ők tudnak válaszolni. És az, hogy ez ellenmond e az EU irányelveknek vagy sem, hát én nem vagyok jogász. Én ezt nem tudom megválaszolni nem tudok pontosan válaszolni rá. Amit azonban tudok az az, hogy a média figyelem ellenére, a, fe, a házban, az Európai Parlamentben felmerült kérdések ellenére, az észak-koreai munkavállalók lengyelországi kizsákmányolása és másút kizsákmányolása folytatódott. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy lezártuk ezt a projektet, és az elmúlt hónapokban nem tértem vissza, és nem eh, ellenőriztem, lehetne Persze remélem, hogy van, aki ellenőrzi, de nem tudok erről. Bene. Köszönjük szépen, ez volt az utolsó hozzászólás. Szeretném meg mindenkinek megköszönni, különösen a vendégeknek és a szakértőknek, akik segítettek minket abban, hogy szembesüljünk néhány konkrét érvel. A, a bizottság jelen ülése most véget ért, a következő ülésünket pedig június 28-án tartjuk 9-től 12.30-ig itt Brüsszelben. Jó estét kívánok mindenkinek, és köszönöm.